Kedves kollégák, örülök annak, hogy a mai plenáris ülésen 150 diák is leglátogat bennünket, 33 országból érkeznek. Ők az Euronest Skola 2013 résztvevői. Üdvözlöm Önöket! Két napon keresztül a fiatal lányok és urak EU országból, Azerbajdzsánból, Örményországból, Belorussziából, Ukrajnából, Moldáviából eljöttek ide az Európai Parlamentbe, hogy a keleti partnerség központi témáiról folytassanak vitát. Fiatal emberek, ha részt vesznek a demokratikus akaratképzésben, az egy fontos dolog, az energiahatékonyság és számos más témát felvetettek. Nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy ezen tényleg részt vettek. Köszönöm az élénk vitákat, amelyről hírt kaptunk. Azt mondták nekem, hogy elkötelezetten, szenvedélyesen vitatkoztak, és semmivel sem maradtak le itt a parlamenti képviselők mögött ebben a tekintetben. Sok köszönöm szépen, és minden jót kívánok a jövőre nézve. Október 24-én félbeszakított ülést ezzel újra megnyitom. Stia úr egy kérdése következik most. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, jutros je oko 100 tisuća ljudi prošlo... Köszönöm. Elnök úr, ma reggel 100 000 ember menetet keresztül Vukováron arra emlékeztek, hogy hogy a város 22 évvel ezelőtt elesett. Vukovárra emlékeztek, most először emlékszünk erre, mióta Horvátország az Európai Unió tagjává vált. Ezért van az, hogy horvát vendégeink részt vesznek a mai ülésen, vendégként fönt a vendégeknek fenntartott sorokban. Szeretném őket üdvözölni, és szeretném, hogyha mindannyian tisztelettel és emlékkel adóznánk a Bukavárban eh, elesettek emlékének. Remélhetőleg most már egy békés Egyesült Európában élhetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stier úr. A jegyzőkönyvet 24. a 24. ülés szövegei hozzáférhetőek van-e? kifogásuk ezzel kapcsolatban. Ha ez nincsen, akkor ezzel a jegyzőkönyvet elfogadtuk. Most pedig közlemények következnek. A Német Szövetségi Köztársaság hatóságai tájékoztattak, hogy Gabriele Stanert október 30-ai határ